So, ich darf unsere heutige Sitzung eröffnen. Jó napot kívánok, megnyitom a mai ülésünket. Tíz perccel később kezdtük az ülést, mégpedig azért, mert a koordinátorok között a koordinátorok ülése és a nyilvános ülés között a webes rendszert be kellett üzemelni. Megértésüket kérem. Mindenkit szeretettel üdvözlök, és Jelzem, hogy viszonylag rövid a napi rendünk. Van-e bárkinek kérése a napi rendel kapcsolatban? Tessék, nem, nem, mégsem, rendben van. Akkor az elnök közleményeivel kezdem. Elmondom, hogy a koordinátorok ülésén miről is döntöttünk. Nos, arról döntöttünk, hogy minthogy tegnap a kompromisszumokról a tárgyalás lezárult, és ezért a következő szerdai szavazásnál szavazáshoz ragaszkodunk. Ha keddig ez az utolsó technikai találkozó nincsen, nem jelentkezik semmilyen komolyabb technikai probléma. Hogyha még ilyen probléma jelentkezne, akkor jövő héten döntünk a szavazás időpontjáról. Mandátumunk december 8-án ér véget addig az árujelentést el kell készítenünk, és a jelentés végs, végszavazását pedig a decemberi plenárisra tervezzük beiktatni, tehát van még egy kis játékterünk. Szavazás tehát a szakbizottságban jövő héten. A titkárság azt mondta, hogy a kompromisszumokat és a szavazólistát mindenkinek elküldi meg ezen a héten, így tehát mindenki a módosítókat áttekintheti, megvizsgálhatja, és kedd délutánig gondolkozhat azon, hogy milyen módosításokat kér. Másodszorban. Úgy döntöttünk, hogy a harmadik novemberi héten egy további meghallgatást tartunk és egy újabb koordinátori ülést, a további meghallgatás célja az, hogy a két frakció által benyújtott ügyeket tisztázzuk. Az egyik a Lantomát, Azerbajdzsán és a szlovéniai ügy, ahol a szlovén parlament egyhangulag döntött arról, hogy nyomozásokat indít, nyomozást indít pénzmosásokán. Emellett vannak további ügyek is, amelyek nem kerülnek-e meghallgatásra. Tegnap tájékoztattak arról, hogy volt portugál kormánytagok ellen indul nyomozás, szintén a Panama Papers összefüggésében, mint hogy az oknyomozó újságírók nemzetközi hálózata dolgozik a Panama Papers-en, az ő információjukra hagyatkozunk az ilyen ügyekben. A nyomon követésről szóló ajánlás persze a szavazás után a frakciók kezében, kezében lesz, úgyhogy a végszavazásig a frakciók még tárgyalhatnak arról, hogy milyen következő lépéseket kell tenni, a jogalkotási lépések pedig a LIBE és az EKON szakbizottságok kezében van, ami az intézményközi megállapodást illeti, ez a frakciók kezében van. ami pedig az esetleges jövendőbeli szakbizottságok felállítását, vagy további adhok bizottság felállítását illeti, erről az egész parlament dönt majd. Ezeket az ajánlásokat a frakciók készítik elő. Utolsó észrevételem. Ma tartjuk az utolsó olyan ülésünket, hogy Fábio de Mázi alelnökünk itt ül a pulpituson, köszönöm az aktív részvételét, nem mindig értettünk egyet tartalmi kérdésekben, de mégis konstruktívan dolgozott velünk együtt, és sok sikert kívánok neki a Bundestag tagjaként a jövőben. Gratulálok megválasztásához, minden jót neki! So, wir kommen dann uh, zu unserer Tagesordnung. Most pedig uh, a napirendünkre térünk rám. Először a módosításokat vizsgáljuk meg a két jelentésről. Először Jeppe Kofordnak adom meg a szót. Tessék, Jeppe. Thank you so much, Chair. Um, and on behalf... Köszönöm szépen, elnök úr, az előadók nevében mondhatom, hogy eh, nagyon örülök, hogy itt vagyunk és beszéltünk erről. Köszönöm a módosító indítványokat. 1550 módosító indítvány érkezett, rengeteg tehát, mindannyi javaslatukat alaposan átvizsgáltuk, és köszönetet mondok minden frakció árnyékelőadójának, nagyon aktívan részt vettek a jelentés elkészítésében, a kompromisszum most módosító tervezetek elkészültek, elkészültek. Tegnap tartottuk több mint három órán keresztül az árnyékelőadó ülések utolsóját, és sikerült a politikai munkájának a végéhez érni. Tehát minden fontos politikai kérdésben sikerült kompromisszumos módosítót készíteni, és nagyon elégedettek vagyunk azzal az együttműködéssel, amely a frakciók között létrejött. Nem fogok itt most részletekbe menni, főként mivel ennyire kiterjedt témáról van szó, de annyit el kell, hogy mondjak, hogy nagyon fontos ez a munka, hiszen az adó elkerülés és az adó csalás ellen mindenképpen fel kell lépnünk, azt pedig látjuk és tudjuk, hogy újabb és újabb esetekre derül fény ebben a szakbizottságban, ha a látogatások során, a meghallgatások során elvégeztük a szükséges, fontos, alapos munkát. Persze a follow nélkül nem megy, továbbra is nyomást kell gyakorolnunk a megfelelő e, szereplőkre annak érdekében, hogy az adóelkerülés, adóminimalizás, adócsalás elleni harc ezzel ne szakadjon meg. Plenárisra kerül majd a jelentés, de ezzel nem ér véget a folyamat. Elmondhatjuk, hogy fontos a munkánk, a bizottság és mások is reagáltak az eddigi munkánkra, tehát a harcnak még nincs vége. Ennyit szerettem volna bevezetőként elmondani, most inkább a kollégák véleményét hallgatnám meg, és remélem, hogy tovább folyik majd a pozitív együttműködés önökkel, nem csak ebben a szakbizottságban, hanem jövőben egy másik eh, formátumban is. Köszönöm, a társadalmi adóma nincs itt. Ha jól tudom, a cseh köztársaságban van, és itt belpolitikai kérdésekkel foglalkozik, hát ezen nem tudunk változtatni. Mielőtt továbbadnám a szót, a kompromisszumok kidolgozásánál ezt szeretném elmondani, tehát a kompromisszumok kidolgozásánál minden ajánlást lefettünk jól, mondom ezt. Tehát a végszavazásnál, hogyha a kompromisszumokat megszavazzuk, akkor egy viszonylag átlátható szavazólistával rendelkezünk. 667 módosítót nyújtottak be, meg aztán e, még 800-at a másikhoz, tehát több mint 1400 módosítót nyújtottak be. És kompromisszumokról tudnál le valamit mondani? Jeppen. Igen, a kompromisszumok uh, alapvetően az egyes bekezdésekre vonatkoznak, gyakorlatilag mindegyikre egy. Vannak persze olyanok, ahol az eredeti szöveget változatlanul fenntartottuk, de ez csak úgy történt, hogy ebbe az összes árnyék előadó beleegyezett. Tehát ezt szerettem volna mindenképpen hangsúlyozni. Tehát végig mentünk egyesével az összes bekezdésen a szövegben, figyelembe vettük a módosítókat, amelyek beérkeztek. Persze arra törekedtünk, ezt fontos hangsúlyozni, hogy amikor egy vizsgálóbizottság készít jelentést, akkor ez nem egy hagyományos saját kezdeményezési jelentés. Ez egy különleges helyzet, ezért mindent megtettünk annak érdekében, hogy minél nagyobb többség támogassa a szöveget. És a megállapításaink miatt is fontos, hogy dokumentálható dolgokról beszéljünk ebben a jelentésben. Tehát az ajánlásaink, elnök úr, ahogy mondtam, is ezt a szellem, ebben a szellemben készültek. Egész nap itt ülhetnénk, hogyha részletekbe akarnánk menni. De ezért csak általánosságban mondom, hogy a legfontosabb politikai kérdésekben azt hiszem, hogy tényleg sikerült egy széles politikai kompromisszumot elérnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevők közül először a néppárt előadója Ludek Miedermeyer kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, először is az előadóknak, de a titkárságnak is köszönettel tartozom a szakbizottság és a frakció titkárságának. Jelenleg ez a szöveg a le, egyik legfontosabb témáját adja a parlamenti vitáknak, a pénzügyi, pénzvilágnak, az állampolgárok számára is nagyon fontos, hiszen a jelenlegi adórendszer azt a benyomást kelti az állampolgárokban, hogy az igazságtalan. Ráadásul globális dimenziója is van, hiszen megmutatjuk a világnak, hogy igyekszünk javítani a helyzetet. Büszkék lehetünk a parlament nevében arra a munkára, amelyet az elmúlt két-három évben végeztünk. A Panama Papers ügy a LuxLeaks-től egy kicsiket különbözik. Fontos, de mégiscsak különbözik, hiszen ez egy nagyon nagy időt fed át, ez alatt az egész világon a pénzügyi jogszabályok megváltoztak. Sokkal nagyobb um, a merítésem, ezért um, a technika, amelyet alkoztunk is sok, teljesen más. A nem európai országok is sokkal nagyobb szerepet játszanak a Panama Paperback, vannak olyan országok, amelyek, mint hogyha támogatnák azokat a gyakorlatokat, amelyeket mi elutasítunk. A Panama Leaks arra is rámutatott, hogy egyes országok a korrupt köztisztviselőik, politikusaik számára kvázi megteremtik azt, hogy az illegális bevételeikhez a adóparadicsomokon keresztül hozzáférjenek. Éppen ezért a parlament nem tud egyértelmű és világos következtetést levonni, hiszen nem minden tartozik a hatáskörébe. Ennek ellenére a Panama szakbizottság úgy gondolom, hogy rengeteg információ gyűjtött össze, mély betekintést nyertünk a problémába, is. Fontos, hogy nem csak mi parlamenti képviselők, hanem az egész társadalom is gazdagodjék a felismeréseinkből. Elmondom, hogy hogyan járunk el. Mint tudjuk, a menetrend meglehetősen becsvágyó, ambiciózus, ahogyan a parlamentben ezt mondani szeretnénk, de a célunk közös, egy jó jelentést akarunk elfogadni egy olyan jelentést, és ezt az árnyék jelentéstevői találkozókra alapozhatom, amely becsvágyó, és amely széleskörű támogatásnak élvez. Ahogy örvend. Ahogyan az előadó mondta, a politikai megállapodás kiegecesedett, kialakulott, kialakult, de a megfogalmazáson még vita van. Úgy tűnt az árnyék jelentéstevői ülés során, hogy egyetértünk az általános megközelítésben és a kihívásokban, egész egyszerűen egy olyan megfogalmazást keresünk, amely széleskörű támogatásnak támogatást eh, élvez. Kompromisszum eredménye lesz a végső dokumentum, de egy jó kompromisszumot kell kialakítanunk, amely hatékony megoldásokat és működhető megoldásokat kínál. Néhány pontot ki szeretnék emelni, amelyet különösen fontosnak tartok. Egyrészt nagyon fontosnak tartom, hogy az illegal practice, illegális gyakorlat, és a sajnos gyakran legális gyakorlatok között különbséget tegyünk, még ha nem is szeretjük ezen utóbbi legális eljárásokat. Hogyha van egy valami nekünk nem tetsző, de jogszerű eljárás, akkor bizony a törvényi kereteket kell megváltoztatnunk ahhoz, hogy ezt kivegyük a legális megoldások keretéből. Ezen felül nem ö, tartom célra vezetőnek, hogy mindig új intézményeket, törvényeket, szabályozásokat hozzunk létre, hanem vizsgáljuk meg, hogy mi az, ami ö, már rendelkezésünkre áll, és hogyan lehetne ezeket a szabályokat jobban működtetni. A kódex csoport nem felel meg az elvárásoknak egyelőre, éppen ezért az volna fontos, hogy az ő tőlük jobb eredményeket várjunk el. Az is nagyon fontos, hogy a problémákat gyökerében szólítsuk meg, ne csak a szimptomákra adjunk választ. Az eredeti jelentés jó kiinduló pontja a munkának. A mi feladatunk az, hogy ezt a jelentés tervezetet még jobbá tegyük, és elérjük azt, hogy a jelentés széleskörű támogatásnak örvendjen a parlamentben. Még egyszer mondom, a, szak, a jelentéstevők, a frakciók és a szakbizottság szakértői fantasztikus munkát végeztek, és én és frakcióm Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelentés sikeres legyen, és eh, simán meg tudjuk ezt szavazni. Köszönöm. Köszönjük szépen Ludek Niedermeyer kollégának. Egy pontot szeretnék kiemelni, nem akarnék mindenhez hozzászólni. Jelesül, hogy különbséget akarunk tenni az adó alakítás és az adó csalás, vagy az adó optimalizáció és az adó csalás között. A jelentéstervezetben ezt a különbségtételt nem eléggé domborították ki a szerzők, de remélem, hogy ez a módosítók világosra teszik. Az adócsalás illegális, az adó optimalizáció azonban a legális szabályokat tartja be. Itt jogalkotóként az a célunk, hogy ezeket a szabályokat módosítsuk. A szociáldemokraták nevében most eltérek a listámtól, Eveline Régner kap szót. Köszönöm szépen. Először is köszönettel tartozom az előadóknak, akik fantasztikus munkát végeztek, de köszönöm mindenkinek a csapatban és az árnyék jelentéstevőknek is, akik tényleg nagyon aktív munkát végeztek. Három kérdést szeretnék kiemelni a nagyon sok fontos kérdésből, amely eh, három dolgot, amit tanultunk. Egyrészt nem kell az Európai Uniótól ból kitekintenünk, ahhoz, hogy az offshore konstrukciókat, a postafiók cégeket, az a, a pénzmosást és a freeportok jelenségével megismerkedjünk. Másodszorban. A magánbankok, segí- a magánbankok, az auditorok és ügyvédek segítsége nélkül a tőke nem menekülhetett volna el az adóhivatalok elől. Harmadsorban nem csak az EU jogszabályokat kell sürgető módon szigorúbbá tennünk, hanem a már meglévő jogszabályokat is sokkal szigorúbban kell ellenőriznünk. Most a szociáldemokraták módosítóiról szeretnék beszélni. 72 ilyen módosítót nyújtottunk be. Célunk persze az, hogy javítsuk ezt a véleménytervezetet. Visszatérek tehát ezekre, lássuk, postafiók cégek. Rengeteg konstrukciót ismertünk meg, rengeteg feladat tornyosul előttünk, vagy áll előttünk, vagy tornyosul előttünk. Itt persze elsősorban az Ekon szakbizottság hatásköréről van szó, hogy a vállalatok működését szabályozó jogszabályokat megvizsgálják, és ne vonják meg a vállukat, ha company lóról van szó. Aztán a digitális bejegyzési hely kérdését, főleg a multik, illetve a digitális üzemvitel helyeként a nagy multik esetében kell különösen foglalkozni, ez különösen fontos számukra a Panama Bizottságban. Végezetül pedig az adó mocsarak fekete listáját eh, világos kritériumok alapján kell meghatározni, és világos szankciókat kell kivetni ezekkel szemben. Nem csak a harmadik államokban lévő adó mocsarakra gondolok, ha használhatom ezt a metaforát, hanem a saját házunk táján is, és most egy újabb metaforát mondjuk, söprögessük ki ezeket az adómocsarakat. Hát szárítsuk őket ki, szóval tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a hitelességünket megőrizzük. Végezetül az adó igazságossága érdekében kell előrelépéseket tennünk. Itt utalok Juncker elnök beszédére, amelyben azt mondta, hogy a tanácsban ez egyhangúság bizony nagyon kívánatos volna a tanács üléssoraiban. Kedves konzervatív kollégák, ezer milliárd eurót ö, csalnak ki az adóhatóságok zsebéből az ügyeskedők. Legyenek önök határozottak, és fogalmazzunk nagyon világosan az ilyesfajta adó elkerülés és csalási gyakorlatok ellenében a végtermékünkben, amely nem más, mint egy jelentés nem 12.55 perccel, hanem éjfél múlt 10 perccel, egy szóval már, ha azt mondom, hogy sürget az idő, ezzel óvatosan fogalmaztam, a fair adózás kérdését a figyelem homlokterébe kell állítani. Köszönöm szépen Evelyn Régnernek, mindennel egyetértek, amit mondott, de az a felszólítás, hogy ez itt most a néppárt eh, problémája volna, ezt nem értem. Ezekben a kérdésekben abszolút egy véleményen voltunk, nincsen közöttünk véleménykülönbség. Ezt akartam csak elmondani. Következő kép, következőben az ECR kap szót, Dzsambacki kollégát, az alelnök asszony képviseli. Kirkó Luenen Lerner asszony, tessék. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, kiitos kollégoille virkami. Köszönöm szépen. Köszönetet mondok a kollégáknak és mindenkinek, aki részt vett és most is aktív a Panaszakbizottság munkájában. Nagyon jó együttműködés volt közöttünk. És remek, hogy a zárójelentés ebbe a stádiumába jutott. Most bizonyosodjunk meg arról, hogy ez a hosszú távú munka kezdete lesz, nem valaminek a zárása. A módosítók nagyon sok jó javaslatot tartalmaztak, én általános szinten szeretnék néhány fő témát kiemelni. Bár mivel több mint 700 módosító érkezett, ez egy óriási kihívás lesz. Nagyjából két kategóriába oszthatjuk a módosítókat, új kezdeményezésekre és kicsi, mondjuk egy-egy szó módosítására vonatkozó javaslatra. Vannak, amelyekkel még tovább lehet fejleszteni a szöveget, például a Mossack Fonseca problémáira utalóan, a pénzmosás elleni küzdelemre utalóan, az EU-s intézmények és a tagállamok együttműködésére vonatkozóan. Meggyőződésem, hogy, illetve remélem, hogy referenciaként fogják használni a jövőben is ezt a jelentést. Ezért fontos pontosnak lenni, és a kulcsfontosságú ügyekre összpontosítani, még akkor is, hogyha hosszabb lesz ez miatt a jelentés. Az új kezdeményezések közül, amiket a módosítókban olvastam, nagyon örömmel láttam, hogy több módosító rámutatott arra, hogy az Európai Uniós kereskedelmi és adópolitikákat össze kell hangolni. Ezt a szakbizottság üléseinken már többször érintettük, és addig nagyon kevés történt ez ügyben. Az adótervezés az Európa Unión belül a cégek felelőssége, illetve London pozíciója, mint fő adó paradicsom. A Brexit tárgyalások alatt mindenképpen, hogy érinten mindenképp érintenünk kell ezeket a témákat, illetve ezt a témát. Illetve fontos, hogy a Panaszakbizottság munkája folytatására legyen világos jövőbeli tervünk, állandóvá tegyük ezt a bizottságot, erre is jó javaslatok érkeztek. Az is fontos, hogy a jelen pillanatban nem realistának tűnő igényeket, akár még 2020 utáni e igényeket sem biztos, hogy tudjuk teljesíteni, de attól függetlenül azon kell gondolkozni, hogy hogyan tudunk elmozdulni ezek felé a javaslatok felé, még akkor is, ha most nem tűnnek realistának. Azt is vizsgáljuk meg, hogy a múltban egy ponton mi volt lehetséges a jövőben muszáj lesz miatt foglalkozni azzal, hogy a nagy, négy nagy könyvvizsgáló cégnek milyen szerepe volt, és azt hogy lehet megváltoztatni. Adótanácsadóként és adó el, könyvvizsgálóként is működnek, és ez óriási belső ellentmondásokat rejt. Nagyon sok problémát nyit meg ez a javaslat, tervezet, és remélem, hogy sok módosító bekerülhet majd a végső szövegtervezetbe. Személyesen én három, 23 módosítót nyújtottam be, több kollégával együttműködve. Ezek különböző témákat érintettek, néhányan csak pontosítottuk a szövegtervezetet, de voltak saját kezdeményezéseink is. Ezekkel szerintünk a PANA menetrendjét nagymértékben meg tudnánk növelni, javítani tudnánk. Hadd említsek néhányat. Az egyik példa, pontosan meg kell határoznunk azt, hogy mit értünk az adókikerülés, adócsalás, adó kiátszás alatt. Ezen kívül a közérdekű bejelentőket és a tényfeltálló újságírókat meg kell védenünk a büntetésektől, a perektől, és vannak olyan országok, ahol még fogva is tartják őket, ettől aztán végképp meg kell védeni őket. Ezen kívül a kollégáimmal rámutattunk, hogy az EU-s kereskedelmi és adópolitikákat össze kell hangolni hiszen ezek a különböző joghatóságok rendszerei közötti válogatás az egyik leghatékonyabb módszer az adókikerülésnek. Ezért ambíciózus listát kell a nem együttműködő adóügyi joghatóságokról összeállítani az EU-nak, ezt a listát használhatnánk a fejlesztési politikánkban is például, és akkor is, amikor az Európai Beruházási Bank, illetve az Újjáépítés és Fejlesztési Bank döntéseket hoz a beruházásaikkal kapcsolatban. Ezen kívül olyan politikákra van szükség, amelyek által átlátható elektronikus vagy online cégjegyzékeket hoznak létre a fejlődő országok, hogy ez az információ rendelkezésre állhasson. Jelen pillanatban nem tudunk ugyanis hozzáférni ezekhez az adatokhoz, és a nemzetközi adókikerülést azért nem tudjuk elkerülni. Az ALDE nevében Csutondo Ruiz asszony kapszul. Köszönöm, elnök úr egyre jobban ejti ki a nevemet, mire eljutunk a szavazáshoz, már szinte tökéletes lesz. Igen, tovább tanulom, a, mire a parlamenti ciklus végéhez írunk, már szinte tökéletes lesz, mondja az elnök. Tehát az előttem szólók, elnök úr, nagyon hasonlóakat mondtak, mint amit én fogok, tehát óriási meglepetés nem fogja önöket érni, amikor azt mondom, hogy az elmúlt hónapok munkája során rengeteg mindent tanultunk, de a munkának ezzel még nincs vége. A koordinátori ülésen felmerült az a gondolat, hogy az az ötlet, de inkább kérdés, hogy hogyan fogjuk biztosítani, hogy ne érjen véget ez a munka. Hiszen annyi mindent tanultunk, olyan mértékű tapasztalat és tudás halmozódott itt fel, a titkárság, a raportőrök eh, fejében és íróasztalán, hogy ez kár lenne hagyni, kárba veszni. Először is az adó amnestiának véget kell vetni, hiszen ezzel az embereket arra ösztönözzük, hogy a törvényen kívülre kalandozzanak. Azt hiszem, hogy valamit tennünk kell, ez ügyben listákra van szükség, erre beszéltünk, és ezeket a szankciókhoz mindenképpen kapcsolni kell, hogyha vannak veszélyesnek titulált, adózási szempontból veszélyesnek titulált országok, harmadik országok, akkor ilyen listával rendelkezünk, illetve nem együttműködő joghatóságok, országok, régiók listáját is fel kell állítani a pénzmosás elleni irányelv tekintetében is folytatni kell ezt a monitoring munkát. Ehhez persze eh, emberi és, eh, emberi és pénzügyi erőforrásokat kell befektetnünk. Ha ez nem így lesz, akkor nem tudjuk hatékonyan felvenni a harcot az adócsalás és a pénzmosás ellen. Ezt láttuk a vizsgálóbizottság munkája során nagyon jól működő, jól szervezett rendszer szolgálja a pénzmosást, az adócsalást, nekünk pedig megvan az eszközeink arra, hogy felvegyük ezzel a harcot, de hát ezek az eszközök vagy fegyverek igencsak gyengék. A fontos eszköz lehet például azon emberek és szervezetek listája, akik nem működnek együtt, működött együtt velünk, ugyanakkor a tanács újra és újra mindent megtett annak érdekében, hogy a vizsgáló bizottságunk vizsgálati hatáskörét csökkentse. Úgy érzem, hogy eh, egy ilyen lista igenis a nyilvánosságra tartozik, hogy kik azok a magánemberek, szervezetek, országok, akik nem működtek velünk együtt. Az embereknek tudniuk kell erről a problémáról, tudnak erről a problémáról, tudnak a kiskapukról, tudnak a jogszabályjuk eh, kasságának volt erről, tehát meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy nyilvánosságra hozzuk, hiszen az emberek bizalmával játszunk. Itt a rendszer kudarcot vallott, ez világos. A, az emberekkel alapvetően mi egy eh, társadalmi szerződést kötöttünk, ez vallott most eh, kudarcot azzal, hogy hagytuk, hogy ez túl sokáig folyik ez a gyakorlat. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ajánlásokat teszünk ebben a jelentésben, az előadók a munkát végzett. Ugyanakkor zárásképpen egy dolgot hadd vessek fel. Megbízható statisztikákra lenne szükség, amivel egyelőre nem rendelkezünk, enélkül pedig nem látjuk az igazi mélységét és mondhatom szélességét is annak, tehát kiterjedtségét az adócsalás adóalkerülés gyakorlatának csak megközelítő adatokkal rendelkezünk, ezekből dolgozunk. Ez a kérdés egyébként itt a vizsgálóbizottságunkban már felmerült korábban. Hogyha a tanácsban hangúság kell ahhoz, hogy adóügyekben döntést hozzanak, ez az ajánlásokban is felmerül, ennek a megváltoztatása Hogyha ez így marad, akkor ezzel a problémával nem fogunk tudni mit kezdeni, ez világos. Ezért jó lenne, hogyha a szavakat tettekre váltanánk, valami történne a közpolitikában ez ügyben. Ha úgy ad, újfajta adóügyi koordinációt hozunk létre, az egy jó lépés a helyes irányba, de hát technikai problémák vannak az ügyben, hogy pénzügyi szinten ezt valóban valahogy közösen szabályozzuk, hiszen a különböző adórendszerek nem kompatibilisak, ezzel is tennünk kell valamit. Az adó elkerülés, adó elkerülés nem szabad ösztönözni, mert pedig ehhez elrettentő eszközökre van szükség, mindazokkal szemben, akik túlságosan sok adózási szabálytalanságot majdanak végre. Szükség van megfelelő ügynökségek létrehozására, azokra a whistleblowerekre, akik fényt derítenek ezekre a gyakorlatokra. A munka tehát itt még nem ér véget, mondom én is. Köszönöm szépen. Most pedig a GUE nevében Fát Bill Demázi kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy megköszönjem az elnöknek, az alelnököknek, az előadóknak, a koordinátoroknak, a titkárságnak, és a frakciók munkatársainak a kitűnő kellemes együttműködést. Nem voltunk mindig egy politikai véleményen, de mégis nagyon jó személyes kapcsolatot sikerült képíteni a kollégákkal, és ezért egy picit csak sajnálom, hogy az Európai Parlamentet el kell hagynom. Amikor az Európai Parlamentbe megválasztottak a LuxLeaks, botrány tört ki, utána a Panama Paper, és nyilvános fogadásra vagyok kész, mielőtt véget ér a ciklus újabb lékek tanúi leszünk, amelyek az adózással függenek össze, hogyha pedig ez nem így történik meg, akkor a Flagin egy eh, hasább burgonyára mindenkit meghívom, meghívom a szakbizottságból. Az a fontos tehát, hogy a törvényeket, a meglévő jogszabályokat pontosítsuk, és eh, harapósabbá tegyük. Biztosíthatom önöket, hogy a Német Szövetségi Parlamentben, a Bundestagban odahassak majd, hogy a kormány, amelyet ugye a néppárt, a liberálisok és a zöldek frakció családjába tartozó pártok alakítanak minden valószínűség szerint, valóban ilyen irányba lépjen el. Valamint azon is rajta leszek, hogy a pénzmosás elleni nemzeti jogszabályok ne maradjanak le az Európai Parlamenttől elvártaktól, a predicate offense, tehát a tényállás katalógus átvendő, és fontos, hogy szankciók is kiszabhatók legyenek, hogyha bankok, ügyvédek vagy más közvetítők segítenek a pénzmosás tényállásának létrejöttében. A BaFin, a Német Bankfelügyeleti Hatóság <clears throat> például egy vizsgálatot folytatott le, hogy hogy történt-e szisztematikus visszaélés. Nos, a jelenlegi szabályok alapján dolgozik a BaFin, a Német bank felügyeleti Hatóság, és arra a következtetésre jutott, hogy nem történt szisztematikus visszaélés. Következtetés, módosítani kell a jogszabályokat. A Konrad csoportról Ludek Niedermeyer már beszélt, és tudjuk azt, hogy még a <clears throat> diplomaták a a jegyzőkönyvekben azt mondják, hogy ez a csoport nem működik. Ezért örülnék annak, hogyha konszenzus jönne létre a tisztelt házban a adó paradicsomok tekintetében. Az árnyék tevői találkozókban a benyomásom az volt, hogy a Code of Contact csoportról, a Codex csoportról szóló megfogalmazásokat felpuhítsuk. Ez számunkra, a frakcióm számára elfogadhatatlan volna. Ha maguk a diplomaták azt mondják, hogy a Codex csoport nem működik, mi pedig a parlament egész egyszerűen a taxa szakbizottság kemény megfogalmazásainál puhabb megfogalmazást fogadnánk el. Végezetül pedig a fekete lista és a nulla adó kritériumok kapcsán a kompromisszumok azt mondták először, hogy sajnáljuk, hogy a nulla adó kritériumot nem tudjuk a fekete listára felvenni. Nem tudnám megmagyarázni senkinek a világon, hogy miért ne vetnénk ki adókat bárkivel szemben, most pedig ezt felvizezzük, hát ezt fölöslegesnek tartom utalok arra, hogy az Auditorok um, uh, Európai Szövetsége, az Accountancy Europe aktív lobby munkát végzett a háttérben, és főleg a szocialisták és a mi módosítóinkat kritizálták. Én büszke vagyok arra, hogy az Accountancy Europe kritizálta a mi meglátásunkat, uh, úgy tűnt, hogy megsértettük az érzékenységüket. Mi több, Richard Murphy, aki maga is uh, könyvvizsgáló volt, egy tanulmány elkészítésére ad megbízást, illetve Richard Murphy-t bíztuk meg a tanulmány elkészítésével, hogy áttekinthetővé tegye a könyvvizsgálók tevékenységét. Továbbra is kitartunk azon álláspontunk mellett, hogy az könyvvizsgálóknak európai regisztrációra van szükségük, és nagyon sajnálnám, hogyha lobbisták hatnának, hogy ezt a módosítónkat ne fogadná el a többség. Ezeket a botrányokat mind megéltük. Az a fontos, hogy a parlament jogkörét megerősítsük. Ez most nem a politikai holvatartozás kérdése, hanem az intézmény eh, befolyását erősíti meg. Szerintem egy állandó adó szakbizottságra van szükségünk, hiszen fogadtam önökkel, hogy további líkek kiszivárogtatásokra várhatunk, ezen felül tanú berendelési jogkörre, valamint a dokumentokhoz való korlátlan hozzáférés jogra van szükségünk. Határozott választ kell találnunk az olyan cégekkel kapcsolatban, mondjuk a Caterpillar, akik eh, végül is kiestek a vizsgálat eh, fókuszából, hiszen világos szankciókat kell tudnunk megfogalmaznunk. Sok sikert kívánok a szakbizottságnak, és persze Németországban is izgalommal figyelem a munkájukat. Köszönöm Fábio Mázi. Két észrevételt szeretnék tenni. Egyrészt a nulla adó kulcsal mondott kapcsolatosan mondottakkal egyetértek. Persze erről vita van az Európai Unióban, hiszen 35 jogrend működik a tagállamok kormányainak a ha jogkörén és hatáskörén és joghatóságán kívül, Éppen ezért én hivatalosan is nehezményezném ezt a tényállást, és változtatást követelnék. Ebben a kérdésben Juncker bizottsági elnök azt mondta, hogy Szerinte nem állnak fenn, nem léteznek adóoázisok, adóparadicsomok Európában. Mi úgy látjuk, hogy ez egyszerre nem állja meg a helyét, nem igaz ez a kijelentés. Molisz Kotkától kap szót, tessék parancsoljon. And I'd like to... Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom a többi árnyék előadóhoz azzal, hogy én is köszönettel kezdem. Nagyon jó munkát végeztek az árnyék előadók ez formalitás gyakran, de most bizonyára tudják, hogy mindannyian komolyan gondoljuk, óriási munkát végeztek a titkársággal együtt, és hihetetlen és tarthatatlannak tűnő határidőt tartanak. Minőségi munkát végeztek, ez az is mutatja, hogy nagyon világos ajánlásaink fogalmazódtak meg. Fontos, hogy széles körben támogassuk, sőt egyetemesen támogassuk ezt a jelentést, mert az állampolgárokat próbáljuk meg képviselni, akik botrányosnak tartják azt, hogy soros, sorban látjuk az újabb felháborító adócsalási eseteket. Um, őket kell képviselni, tehát együttműködünk a bizottsággal, és tudjuk, hogy tanácsi szinten van a probléma, akiknek ugyanazt azokat az állampolgárokat kéne képviselni őket, akiket mi képviselünk, de máshogy játszák a játékukat, ők a cégeket támogatják, és ez mindannyiunkat károsít, a közberuházások lehetőségét is csökkenti. Ezért az Európai Unió intézményei együttesen lépjenek fel. Bízunk abban, hogy tudunk a tanácsra nyomást gyakorolni, hogy hozzák meg azokat az intézkedéseket, amelyek az adókikerülést, adócsalást végre megakadályozhatnák. Fontos tehát a nagy többség támogassa a javaslatainkat, és az is fontos, hogy világosak legyenek az ajánlásaink, hogy sikeresen végre őket hajtani. Felelősségünk, hogy világosak legyenek az ajánlásaink, és hogyha ezt megtesszük, akkor szerintem ismét fel tudjuk építeni a az állampolgárok politikai intézményekbe vetett hitét, ami nagyon fontos, mert látjuk, hogy egyre nagyobb nyomás nehezedik ránk, és az emberek végre látnak, hogy a politikusok szolgálják őket, ez egy jó példa lehetne erre, hogy tudjuk javítani az ő életüket. Nyilván nem értünk egyet mindenben, de hadd mutassak rá néhány nagyon fontos pontra a zöldek szempontjából adó ügyben. Először is az a jelentés világosá tette, hogy azok a tevékenységek, amik a harmadik pénzmosás elleni irányelv megsértését jelentik, azok csak akkor kerülhetőek el, hogyha következetesen és teljes mértékben végrehajtják ezeket az irányelveket. Ezért meg kellene szigorítani a jelenlegi tárgyalások folyamán a pénzmosás ellenes szabályokat és ezeknek a végrehajtását. Aztán a elkövető kipellengérezése. Én elégedett vagyok azzal, hogyha Angliát bírálják, hogyha azt mondják, hogy adóparadicsom London. Igen, a Panama dokumentumokban említett csaló cégek legalább fele a Brit Virgin szigeteken van regisztrálva, tehát brit tengeren túli területeken. Ezt el kell ismernünk, a londoni City és a távoli területek azok az adókikerülés miatt a földön körbe-körbe küldött pénzek egyik landoló helye. Mindazon által szerintem legyünk elég bátrak, hogy nevezzük meg azokat az országokat, amelyek a probléma kreálásában részt vesznek, még akkor is, hogyha a házunk táján kell körülnézni. Mi teszi lehetővé a pénzmosási tevékenységet? A közvetítők. A közvetítők a gépezetben az olaj ők a kulcsfontosságú szereplője a folyamatnak, és tudjuk, hogy vannak olyan bankok, olyan ügyvédek, akiknek rossz szándéka van, akik elősegítik az adókikerülést, és akár segítséget is nyújtanak a pénzmosásban. Tudjuk, hogy ezek a, az emberek akár ismert pénzmosok is lehetnek, szándékosan szemet hújnak a szabályok megsértése felett látjuk, hogy egyre több botrány van, az azerbajdzsáni pénzmosoda, a szlovén botrány, és tudjuk, hogy újabbak és újabbak fognak előbukkani. Éppen ezért nagyon fontos, hogy intézményi szempontból folyamatosan reagáljunk ezekre. Nem volt elég 18 hónap, hogy ezt a ö, munkát végezzük, és nem volt értelme ennek a munkának, hogyha nem tudjuk folytatni, nem tudjuk végrehajtatni az ajánlásainkat. Ezért fontos lenne, hogyha egy állandó vizsgálóbizottsága lenne az EP-nek, már csak azért is, mert újabb esetek derülnek fel. Illetve egy hasonló szervezet az USA kongresszusában is működik. Ennek a szakbizottságnak a pénzmosási botrányok vizsgálatára kéne, hogy legyen hatásköre, olyan dokumentumokat kérhessen be, amiket utána nem tagadhatnak meg tőle, és ezeket megvizsgálhassuk, ennek alapján következtetéseket vonhassunk le. Jó munkát végeztünk, jó volt az együttműködés, fontos volt ez a munka, és túl megy az adópolitikák, adóbotrányok kérdésén, hanem odáig is tekinthetünk, hogy ezáltal az állampolgárok bizalmát újraépíthetjük Európában, az európai intézményekben, és ebből a szempontból is különösen fontos, hogy az ajánlásainkat hajtsák is végre. Molly, als letzter... Köszönöm végezetül az FDD nevében kap. Nem, David Cooper kap szót a frakciók nevében, és utána pedig Thomas Mann. Az FDD nevében mégiscsak. Uh, danke, Herr President. Um, ähm, the two reports that this... Köszönöm, elnök úr. Danke két jelentést kell, hogy elfogadjunk, illetve a módosítók is azt mutatják, hogy az Európai Parlament továbbra is egy jogszabálygyár. és az emberek itt még mindig nem értik, hogy hogy működik a kereskedelem, az üzlet, nem tartják tiszteletben az magán vagyont, az emberek és a cégek magán vagyonát, és az személyes titkokat sem. Az európai munkahelyek és az európai cégek kiszák majd meg ennek a levét. Az újabb és újabb szabályokkal megfojtjuk az európai üzleti életet, ahelyett, hogy segítenénk őket arra hajtjuk őket, hogy Európán kívülre vigyék a tőkéjüket, ami megint oda vezet, hogy az európai gazdasági növekedés nem fog igazából beindulni. Az Egyesült Királyságban régóta látjuk azt, hogy a túlzott szabályokkal, brüsszeli szabályokkal megfolytjuk a vállalkozókat, ezért van az, hogy és uraim, hogy az emberek az Egyesült Királyságban a Brexitre szavaztak. Eh, Nagy-Britannia és London eh, megszabadulva a brüsszeli dinoszauruszok békjóitól újra egy üzletbarát környezetet teremt majd, és majd megmutatjuk, hogy új munkahelyeket teremtünk, értéket teremtünk, jólétet teremtünk minden polgár számára. Rettegnek önök attól, hogy megmutatjuk a saját példánk, hogy hogyan lehet az Európai Unió egy olyan szörnyeteg, amely egyre több pénzt szív fel, egyre több bürokratát tart el, hogyha ezeket a közvetítőket től megszabadulunk, miért adnánk olyan kormánynak pénzt, amely elpocsékolja elképesztő gazdasági kísérletekre, nevetséges kísérletekre. Ez valószínűleg e, majd végig söpör ez a hullám Európán, és több európai ország is csatlakozik a brit példához. Lehet, hogy Katalónia, e, katalánok lesznek a következőek. Köszönjük! Mi nem értjük, hogy a tisztességtelen adóverseny hogyan működik. Tisztő? Itt pedig Nagy-Britannia lista elején áll, nem csak a terrorista finanszírozás tartozik ide. Szóval az, hogy kevesebb adót akarunk fizetni, ez egy emberi tulajdonság. Ebben egyetértünk, hogy mindenki próbál kevesebb adót fizetni, de az, hogy ne derítsük föl, hogy hol vannak visszaélések hogyha valaki nehezen megkeresett pénzét nem tarthatja meg, akkor nem fog keményen dolgozni. A kemény munkát el kell ismerni, nem el kell venni az emberek pénzét adó formában, és attól tartok, hogy ez történik Európában, ezért majd a britek megmutatják, hogy hogyan működik egy hatékony gazdaság. Meg kell védenünk az emberek alapvető polgári jogait, hogy a nehezen megkeresett, keservesen megkeresett pénzünket megtarthassák, és ne a bürokraták, vérszívó bürokraták, bürokraták zsebébe vándoroljon ez a pénz. Rufi is Hát lássuk meg, mi lesz a Brexitből, és most meg a többi kollégának adom meg a szót. Thomas Mann, néppárt. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ideig hallott felszólalások um, fájdalmasak voltak, de az utolsó nem. Az utolsó valóban klisékkel argumentált um, a kollégának érdemes volna átadni egy kötetet arról, hogy mi is a szociális piacgazdaság. Jónak tartom, hogy világosá tettük, hogy vizsgáló bizottság nem csak adhok vagy rendkívüli bizottság vagyunk, sok feladatunk van, és egyetértek Fábióval, akinek még egyszer sok év kitűnő együttműködésért köszönetet, köszönettel tartozom, nem mindig értettünk egyet, de olyan alapvető minőségű volt a munka, amely nagyon fontos volt. Nagyon fontosnak tartom a tanúk behívásának lehetőségét, és az állandó adóbizottság ügyét is az állampolgároknál a bizalmat úgy tudjuk megteremteni, hogy nem csak beszélünk, hanem konkrét eredményekkel állunk elő. Köszönöm azért is, amit testre töltött a jelentésben. Remélem, hogy a kompromisszumok valóban abba az irányba mutatnak, hogy szankciókat ki lehessen hatni. Werner Langen joggan beszélt arról, hogy különbségek vannak. Különbség van az adó optimalizáció között. Ludek ugye azt mondta, hogy legal but not nice, és van, létezik az illegális adócsalás kíváncsian várom azokat az eredményeket, amelyek a kompromisszumokban testet töltenek. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Jean-Claude Juncker uniós beszédében mondottakat kidomborítsuk. Jelesül, hogy a tanácsi egyhangú döntés rendszerét megváltoztassuk, azt kell mondanunk, hogy elegendő adókérdésekben minősített többséggel dönteni. Meg kell akadályoznunk, hogy egy tagállam kvázi az adóparadicsomokat védje. Azután a digitalizáció kérdéséről is szólni kell. A digitális cégek letelepedése, bejegyzése gyakran semmi fizikai valósággal nem jár, egyszerűen csak egy um, um, egy administratív lépés ez. Egyszer például a postafiók cégek ellenében egy világos döntést hoztunk, hiszen meg kell akadályozni, hogy egy megakadályoztuk az Európai Bizottság azon tervezetét, mely lehetévé tette volna, hogy egy egyszemélyes társaságot bejegyezenek, mely ezt a milliárdokat forgat meg. Fábio, Neked mondom még egyszer, amikor a következő kiszivárogtatások megtörténnek, um, akkor nekünk lesz továbbra is a feladatunk, hogy az újságírók által feldolgozott esetekből jogszabályokat vagy jogi válaszokat kovácsoljunk. Azt hiszem, hogy büszkék lehetünk a szakbizottságunkra. Reméljük, hogy a mandátumunk, melyet az állampolgároktól kaptunk, sikeres mandátum lesz. Köszönöm, Thomas Mann. Hárman jelentkeztek még, de ez a három még nincs itt, aki <laughs> jelentkezett a felszólalásra. Úgyhogy most Zsoregi Atondónak adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is én is szeretném megköszönni a két jelentéstevőnek a munkáját, Kofolt és Jecek uraknak, és önnek is szeretnék köszönetet mondani, Langen úr, elnökünknek, volt egy németes rendje az üléseinknek, ugyanakkor viszont nyílt és átlátható volt a munkánk, és ez lehetővé tette azt, hogy mindenkit meghívjunk, mindenki eljusson, akit szerettünk volna itt meghallgatni. Nagyon fontos ez az előttünk álló dokumentum, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy nincs a világon olyan parlament, ami ennyire kimerítően dolgozott volna e témán, a Panama dokumentumokon, mint mi. Belgiumban volt valamennyi munka ezzel kapcsolatban, de azt hiszem, hogy a mi munkánk, ez majd betáplálható lesz abba az egész rendszerbe, ami az adőgyi igazságszolgáltatást meg fogja remélhetőleg reformálni a világon. Hogyha ezeket az intézkedéseket végrehajtják, ami nem lesz egyszerű, akkor szerintem ezzel megalapozzuk, hogyha mondhatom így, a jövőbeli munkát, leköveztük a követendő utat. Azt gondolom, hogy az adóügyi szolgáltatás tekintetében most egy új utat nyitottunk meg Mollival, Fábióval egyetértve. Mondom, hogy igen, folytatni kell itt a parlamentben is a munkát. Nem tudom, hogy milyen formátumban konkrétan, majd az elnök úr erről dönt, de jó ötlet, hogy az Európai Parlament folytassa ezt a megfigyelő munkát. Legyen egy állandó testület, ami nyomon követi azt, ami történik. Ezzel kapcsolatban is nyújtottam be egy sor módosítót, és elégedett vagyok azzal, hogy sikerült és sok fronton sikert elérnünk. Három-négy gondolatot szeretnék azért még megemlíteni, ami szerintem nem eléggé jól van lefedve a szövegben, és néhányról már a kollégák is tettek említést. Először is a jelenlegi együttműködés irányelv kapcsán legyen egy sor testület, egy lista azon testületekről, akikről elvár, akiktől elvárjuk, hogy információt nyújtsanak. Különböző érdekelt felek, akik a pénzügyi hálózatban részt vesznek. Létezik az egyik irányelvben, de a vállalkozásra, az adó együttműködésre való irányelvben ez a lista nincs meg a befektetési cégek, vagyonkezelők, közvetítők. Ezek az emberek nincsenek eléggé jól lefedve a jogszabály által a jelenlegi szövegben, pedig fontos lenne. Másodszorban fontos, hogy a tagállamok valamilyen védelmi rendszert hozzanak létre. Hogy meg tudják magukat védeni az agresszív adótervezés következményeitől, hiszen nagyon sok érdekelt fél propaganda munkát végez, és gyakorlatilag vannak olyan tagállamok, amelyek felajánlják magukat egy adóparadicsom formulát ajánlanak bizonyos cégeknek. Ezt is keményebben kéne kezelnünk, illetve határozottabbaknak kéne lennünk azon belföldi politikákkal kapcsolatban a tagállamokban, amelyek az adó kikerülést próbálják meg elérni. Aztán a bankoknak, illetve az adókikerülésben bűnsegéd cégeknek adott engedélyek. Ezeket meg kéne vonni, illetve meg kéne akadályozni azt, hogy azok a cégek, akik ilyesmiben részt vesznek, amelyek adóparadicsomokban működnek, azok például közbeszerzésekben részt veshessenek illetve a jogászok, akik egy-egy tagállamban dolgoznak. Nagyon fontos, hogy ne nyithassanak a fekete listánkon szereplő országokban bankszámlát. Illetve a tagállamoknak nyilvánvalóan többet kéne tenni a meglévő szabályok végrehajtása terén is. Ez a jelentés, a mi szövegünk, egy útmutatót kell, hogy nyújtson a tagállamoknak a fellépésre. Fontos, hogy mi a teljes képet lássuk. És végül nagyon fontos a harmonizáció Európán belül, hiszen mennyi ügylet van, amit készpénzben lehet fizetni. Ezzel kapcsolatban szerintem érdemes lenne elgondolkozni változtatásokon Franciaországban például. 1000 eurónál többet nem lehet készpénzben kifizetni. Ez egy jó gondolat, egy gondolat, de erről sem teszünk említést a szövegben. Elnök úr, köszönöm szépen, köszönöm, hogy elmondhattam a gondolataimat. Megpróbáljuk majd a szavazáson is átjuttatni a véleményünket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdés nem a mi hatáskörünkbe tartozik. Itt a készpénz felhasználásban más-más hagyományok vagyok Európában. Úgy gondolom, hogy ezt egy rendes jogalkotói eljárásban kell kezelni és szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy a készpénzforgalmat korlátozzuk általánosságban, de hát ez nem a mi hatáskörünk, nem a mi szakbizottságunk hatáskörre. De köszönöm, hogy megosztotta gondolatait. Anna Gomes kapszót, neki a Libébe kellett mennie, <clears throat> úgyhogy ő nem a fel. Van der Kellare kollega szintén egy másik szakbizottságban szavaz. Hát sajnos ez van a parlamenti munkában. Ezért, tehát hogyha más nem kér szót, kér még valaki szót? Nem? Kóban, de, Kobon, de kérem, hogy ne nyilatkozatokat adjon. Köszönöm, elnök úr. A nagyra becsült úriember arról beszél, hogy az emberek a készpénz felhasználásban korlátozva lesznek. Még egyszer azt mutatja, hogy őneknek fogalmuk sincs arról, hogy hogyan működ egy cég. Hogyan mondhat bárki ilyen botorságot? Nyilvánvalóan fogalmuk sincs, hogy eh, hogyan működik a, az üzleti élet. Hát egyszerűen nevetséges. Es gibt's auch in... Uh... Eh, naja vannak olyan országok, régiók, amelyek brit befolyás alatt vannak, ahol bizony eh, másként állnak hozzá. Hogyha megnézik Törökország kérdését, teljesen kérését, nem értenék, mi történik. Egy centrális irányított országban ez végrehajthatóbb. Azt hiszem, hogy ezt a kérdést nem kell végig megvitatnunk, de a kollégának mégis egy, egy mondatra magadnám a szót, tessék. Most kollégámnak nagyra becsült úriember kollégámnak annyit hadd mondjak, hogy ha veszünk egy Európa térképet, és megnézzük, hogy a különböző tagállamokban bevezetett korlátozások készpénzzel való fizetésre bevezetett korlátozások hogyan működnek, akkor talán látná, hogy nem nonsenset hallott. Körülbelül 12 európai tagállam van, ahol bizonyos korlátozásokat már bevezettek a készpénzfizetésre. Franciaország az egyik ezek közül, és amennyire tudom, működik a piac. A franciák nem hülyék, kollega. Ezért, elnök úr, azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a jelentésben alapvetően az az elképzelés, hogy a jövőre nézve különböző opciókat felvázoljunk. És az Európai Unióban kellene, hogy legyen valamiféle harmonizáció, legyen egy maximális korlát, hogy mi az, amit készpénzzel kifizethetnek az emberek. Több mint 12 országban ez már gond nélkül működik most is. A tények mégis másként állnak, a bűnözőknek már nincsen készpénzük, bankot vagy céget alapítanak, és így szervezik a szervezet bűnözés bűnözés, tehát az 500 eurós pénzbankú kivonása az LKB által célra vezető volt, de a készpénzforgalom korlátozásának nincsen többsége Európában. Ennyit erről. Ezzel a vitát lezárnám, hogyha más nem kéri a szót, és akkor megadom az előadónknak a szót, hogy értékelje a felszólalásokat. Thank you so much, Chairman, and, uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, Köszönöm szépen a kollégáknak is. Nagyon fontos, értékes kommentárokat hallhattunk mindenkitől. Kollégám, sajnos társadalmadó kollégám nem tud itt lenni, ahogy azt az elején hallhattuk, de nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak egy jó kompromisszumot fogadjunk el, hanem valóban inspiráljuk a további munkát és fellépést is. Nagyon sok olyan ötlet felmerült, amely egyébként szerepel a jelentésben, de tovább kell gondolni, tovább kell vinni. Nem csak itt az Európai Parlamentben egy esetleg új struktúrában, hanem a különböző már lévő szakbizottságokban, és utána figyelme kell követni, hogy hogyan szerzünk érvényt ezeknek az ajánlásoknak a gyakorlatban. Elnök úr, az adó elkerülés, az adó csalás ügyében. Ugye az egyik a jogszerű, másik jogszerűtlen, a kettő között különbséget kell tenni. Az adó csalás tekintetében komolyabb kényszerítő eszközökre van szükség, ehhez szorosabb együttműködésre van szükség az adóhatóságok között. Ami az adó elkerülést illeti, itt is jogi fellépésre van szükség, annak érdekében, hogy a tisztességtelen eh, adóversennyel szemben felvegyük a versenyt, ez az elvárás a társadalomban. A kettő egy párhuzamos megközelítés kell, hogy legyen. Nagyon fontos eh, a különböző két jelenséggel szemben különböző stratégiák léteznek, erről beszélnünk kell a jövőben is. A szocialista kollégáknak mondom, hogy ezek a, a postafiók cégek, ezek is olyan struktúrák, amelyek lehet, hogy jogszerűek, mégis átláthatatlanok, ezek üres, nem létező, csak papíron létező cégek, ez egy komoly problémát jelent Európában. Hogyha elég pénze van egy cégnek vagy egy egyénnek, akkor megvásárolhatja az anonimitást. Lehet, hogy ez jogszerű, de nagyon sok jogszerűtlen, illegális célra is felhasználható ez az anonimitás névtelenség. Erre is fény derült a vizsgálatok során. Többen említették a az üzleti adózás vagy társasági adózásra vonatkozó etikai eh, kódex csoport munkáját. Fontos, hogy megpróbáljuk meggyőzni a tanácsot arról, hogy ha valóban szeretnénk nagyobb együttműködést a tisztességes adózás érdekében és az, az terrorizmus finanszírozás és a pénzmosás elleni harc terén, akkor nagyobb fokú együttműködésre van szükség. A társasági adó szempontjából ez az etikai kódex csoport már 19 éve működik, és a határon átnyúló káros adó konstrukciókat valahogy meg kellett volna szüntetniük. Névtelenül, titkosan működnek a közférán kívül, és az is világos, hogy a megfelelő eredményeket nem hozta meg a munkájuk. Erre is utalunk a jelentésben. Kudarcot vallottak, ezért most át kell vennünk a stafétabatot, nekünk kell felvenni ezt a kesztyűt. Az Európai Bizottságnak szerintem itt az ideje, hogy az elmúlt 12 év, 9 év munkáját átvilágítsa, mennyire sikeres vagy sikertelen a társasági adózás etikai kódexének kidolgozásával foglalkozó munkacsoport munkája. Jó lenne, ezek után talán meg tudnánk győzni a tanácsot is arra, hogy szükség van nagyobb fokú együttműködésre, mert azt tudjuk, hogy az európai polgárok nagyobb átláthatóságot várnak tőlünk, amikor erről beszélünk. Meg kell mondani, hogy melyik az a tagállam, amely gátját képezi, útját állja az előrelépésnek adózási együttműködés terén. Meg kell ezeket nevezni. Lássuk a következő felmerült kérdést. A listák, szankciók és a megfelelés tekintetében fekete lista a nem együttműködő adóhatóságok vagy adójog adó, adózás szempontjából nem együttműködő országok listája. Hát ehhez szankcionálási hatáskörrel is bírnunk kell, annak érdekében, hogy rávegyük ezeket a nem együttműködő öm, országokat, régiókat, joghatóságokat, hogy együttműködjenek velünk, és ezzel szépen lassan megszüntessük az adóparadicsomokat Európa környékén. Végső soron arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk helyreállítani az elvesztett bizalmat. Azt a bizalmat, amelyet eljátszottunk, és már nincs meg az európai intézmények iránt. Egyetértek, kollega. Ha az adópolitika úgy tűnik az emberek szemére, hogy a gazdagok, a nagy multinacionális cégek gyakorlatilag nulla adókulcsot kapnak, miközben a kis és középvállalkozások pedig éppen emiatt nagyobb adót kell, hogy fizessenek, hogy ez itt a nagy október nem folyó adót valahogy kompenzálják, akkor ez egész egyszerűen nem fair. Ez nem tisztességes. A hírességek, a, mondjuk a foci e, sztárok, akik komoly eurómilliókat keresnek, e, nem fizetnek szinte semmi adót, nyilvánvalóan ez nem tisztességes, ez nem fair. The discussion on, on on the follow-up, um, for me it's, it's key. Számomra nagyon fontos, hogy valamit világosan lássunk. ECRS uh, finn kolléganőm mondta. Ez még csak a, az út eleje. A munka még csak most kezdődött ki igazán, elkészítettük ezt a jelentést, de hát valahogy ezt át kell ütetni a gyakorlatba is. Az ajánlásokra gondolok. Ezért mondom azt, hogy szerintem a jövőbeni munkának az alapjait most ezzel meg megvetettük. Tehát ami a naming and shaming megnevezni és ezzel megszégyeníteni, azaz belengére állítani a nem együttműködőket, illetve a bővétkeseket, hát azt hiszem, hogy valami hasonlót már javasoltunk a meghallgatások során, akikkel találkoztunk, aki nem fogadta a meghívásunkat, nem jött el, nem működött velünk együtt, azt igenis meg kell, néven kell nevezni. Nem akarom túlságosan húzni, ezért zárásképpen még csak annyit, hogy köszönöm elnök úr, a segítette munkánkat, köszönöm a titkárságot, aki nagyon sokban segítették a munkánkat. Azt hiszem, hogy megmutattuk, hogy valamit tud tenni. Igenis tud tenni. az Európa is tud az Európai Parlament tenni, még akkor is, hogyha meg van kötve a kezünk, a korlátozott erőforrásainkkal eh, és hatáskörünkkel is igenis tudunk valamit tenni az ügy érdekében. Köszönöm. Eh, hát- Köszönöm az előadónak. Minden itt megvitatott kérdést felvetett. Különösen hálás vagyok azért hogy a kompromisszumokban sikerül az illegális tevékenységet mond, érdés mond adócsalást, és másrészt az adó szabályozásban rejlő kiskapuk legális kihasználása között mond optimalizálás különbséget tenni. Móli kollégám azt mondta, hogy ez itt a cégek kisded játéka. Nem erről van szó. A cégek csak kihasználják azt a lehetőséget, amelyet az EU tagállamai vagy más államok kínálnak az adózásban, hogy oda csalják a cégeket. Ezért a törvényeket kell megváltoztatni, ahogyan Evelyn Régner mondta, ne újjal mutogassunk a cégekre, hanem változtassuk meg a jogszabályok rendszerét. Az egyik meghívottunk a legmagasabb szintű adó igazgatója a nemzetközi konglomerátumnak, mondta itt a meghallgatáson, mi csak a legális lehetőségeket hát használjuk ki. Itt tehát van mit tennünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm az társadalmadóknak a munkát. Tom van Denker Lare szerepel még a felszólalók listáján de te nem voltál itt, hiszen más szakbizottságban szavaztál, épp úgy, mint Anna Gomes. Rózáti kollega is itt van. Kérdezem, hogy van-e bárkinek az előadó záró észrevétel után még észrevételem? Tessék, Moli, majd Dárius. Uh, Azt hittem, hogy két körben fogunk hozzászólni nem tudom, hogy mások is így gondolkodták, de ha megengedik, akkor felhívnám a figyelmet néhány kulcsfontosságú módosítónkra, amik a kompromisszumokban nem kerültek be, és elmagyaráznám, hogy számunkra ezek miért fontosak. Egy úton járunk, más és más pontjára értünk el ennek az útnak, de talán ösztönözhetném önöket, hogy jussanak el oda, ahol én járok. Az első a postafiók cége problémájának a kérdése, ez központi fontosságú az adókikerülés szempontjából, amit a Panama dokumentumokban is olvashatunk. Van egy javaslatunk, ami szerintem egész hasznos lenne, hogy a cégeknek gazdasági igazolást kell, magyarázatot kell adni arra, hogy miért akarnak ö, offshore céget létrehozni, ez a 65-ös módosító, tehát legyen erre gazdasági okuk, hogy egy adóparadicsomban létrehoznak egy leányvállalatot, és ne csak adóztatási célból hozzák ezt létre nem valós tevékenységgel. Az igazságtalan, nem tisztességes adógyakorlatok kapcsán az európai intézmények és a parlament fel tudunk lépni, ez egy jó terület arra, ahol fellép, felléphetünk. A pénzügyi intézményeknek azon kedvezményezettjei, akik az adókikerülésben vagy agresszív adótár tervezésben részt vettek, nem szabadna, hogy EU-s pénzekből részesüljenek. Nagyon fontos, hogy az EU által finanszírozott programok résztvevői a legmagasabb etikai normáknak megfeleljenek. Szerintem ezt érdemes lenne betartatni, és erre felhívhatnánk a figyelmet ebben a jelentésben is. A közvetítők tekintetében fontos lenne, hogy ne szabályozhassák saját magukat, hanem szigorúbb etikai kódexekre lenne szükség, és engedélyekre, például a könyvvizsgálók és az ügyvédek esetében az önszabályozó szakmák közé tartozásuk nem jó, kellene egy nemzeti szabályozó vagy ellenőr testület. Már csak kettő dolog. A 177-es módosítónk a bizottságot kéri, hogy a közbeszerzési irányelvet vizsgálja felül, és az adó kikerülés miatt elítélt cégek, illetve az adóparadicsomokban belejegyzett cégek ne vehessenek részt közbeszerzésben, illetve a kereskedelmi megállapodásokban lévő hatásköreinket használjuk arra, hogy az olyan országok, amelyek adóparadicsomként működnek, ne, kedvezmé, ne lehessenek kedvezményezetjei a kedvező kereskedelmi politikáinknak. Köszönöm szépen. Kérem gondolkozzanak ezeken a módosítókon. Egy pontnak szeretnék ellent mondani. Ez pedig az önszabályozási jog. Az intermediátorok rendszere általánosan bevált sok tagállamban a közvetítők rendszere működik és legális. Abban azonban egyetértek, hogy beszámolási kötelezettséggel tartoznak, és az állami intézmények ellenőrzést kell, hogy végrehajtsanak. A zöldök azon általános kijelentése, hogy az önszabályozási jogát megszüntessék, ez nem reális, és ez az én támogatásommal nem rendelkezik. Darius Rozati két percben. Yes, thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek, hogy nem tudtam itt lenni az eszmecsere első részén. Egy másik ülésnek az elnöki tisztét láttam el a parlamentben. Ezért sajnos nem tudtam meghallgatni az eddigi felszólalókat. De szerettem volna két pontra felhívni a figyelmüket. Az egyik. Mi a néppártban mindig egy erős jelentést szerettünk volna, ami világos jelzést küld az Európai Bizottság, illetve a tagállamok felé is. Hogy korle- konkrét lépésekre van szükség, hogy a pénzmosás, adókikerülés, adókiátszás szintjét csökkentsék. Támogatjuk a jelentéstervezetet, az ajánlás tervezeteket, és nem vagyok meglepve, azon, hogy nagyon komoly közös alapot sikerült ki építenünk annak dacára, hogy néha nagyon kemény vitákat folytattunk itt a szakbizottságban. Igazán jelentős eredményt értünk el. Vannak még nyitott kérdések, de biztos vagyok benne, hogy ezeket is meg tudjuk majd oldani, és megállapodásra tudunk jutni az elkövetkezendő napokban. Úgyhogy köszönetet mondok a két jelentéstevőnek az elvégzett munkáért, és azért, hogy hajlandóak voltak minden frakcióval együttműködni. A másik pont az ellentmondásos kérdések, például az újabb motogatás, kipellengérezés, és a munkánk nyomon követése. Ezzel kapcsolatban jó kompromisszumokat lenne érdemes a frakciók között kidolgozni. A parlament különböző testületei, például az Ekon szakbizottság adóügyi munkacsoportja találhatna adhok üléseket a Juri Libe és az Ekon szakbizottságok részvételével, hogy ezeket az ajánlásokat nyomon tudjuk követni, de abban is egyetértek, hogy a munkánk ne záruljon le azzal, hogy ezt a jelentést elfogadjuk, folytassuk a munkát. Folyamatosan bukkannak fel újabb és újabb esetek, amelyekkel foglalkoznunk kell, és szerintem a parlament maradjon éber és folyamatosan gyakoroljon nyomást a tanács, a bizottságra és a tagállamokra, hogy a szakadékokat tömjék be, és mutassák meg az állampolgároknak, hogy komolyan veszük az adóügyeket, mert az állampolgárok ezt várják tőlünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Jeppe, még egy utolsó észrevétel, de hát a kijelentések egy irányba mutattak. Aztán lezárjuk. Csak nagyon röviden, tényleg zárásképpen. Köszönöm szépen. Először is az elmondottakat. Először is a munkánk során az árnyék előadókkal rengeteg olyan kompromisszum most módosító készült, ami a ma felvetett kérdésekre mind-mind kiterjedt. Politikai kompromisszukról beszélünk. Persze mindig lehet azt mondani, hogy lehetne még ilyet, lehetne még olyat belevenni, de hát a politikai kompromisszumok egyik ismérve sosem tökéletesek. Fontosnak azt tartom, hogy egy olyan jelentés készüljön, amely meggyőző többség támogatását megkapja, hiszen azt hiszem azt várják tőlünk, hogy amikor egy vizsgálóbizottságot állítunk fel, akkor valóban a meggyőző többség támogatását élvező jelentés készüljön. Nem csak, hogy új botrányok lesznek, új kiszivárgó hírek, úgyhogy már csak ezért sem érhet véget véget a munkánk, illetve hát az ajánlások sorsát is szívünkön kell viselni, nyomon kell követni. Ez is a jövőbeli munkánk részét képezi. Még egyszer elmondom hangsúlyozottan, hogy nem ér véget a munka idén ősszel. Most kezdődik csak igazán a munka dandárja, amikor gyakorlatban érvényt szerzünk az ajánlásoknak. Köszönjük, köszönöm szépen meg szeretném köszönni az előadónak, a koordinátoroknak és minden árnyék jelentéstevőnek a munkát, és persze azoknak a kollégáknak, akik persze más-más jelenlétben, de részt vettek a másfél év elmúlt munkájában. Egy kis gonoszságot tervezek, egy jelenléti listát szeretnék készítetni, hiszen az elején számosan jöttek el, végezetül alig szivárogtak be egy párban, aztán ezt a jelenléti listát pedig a frakcióban, frakcióknak juttatom el, hogy elgondolhassák, hogy hogyan lehet a jövőben az ilyen szakbizottságokba delegálni a képviselőket. A hatodik napi rendi pontot nyitom meg, egyebek Patricia és kapszott, tessék. olasz. Köszönöm szépen, nagyon röviden. A bevezető észrevételekhez szeretnék hozzászólni. Amikor azt mondtam, hogy az egyik ülésen, az egyik októberi ülésen, tehát működik akkor a tolmácsolás? Rendben van. Egy szóval arról beszélt az egyik októberi ülésen, hogy a szlovén bankrendszer visszaélését át szeretnék tekinteni. Tájékoztatni szeretném önöket, hogy a szlovén parlament vizsgáló bizottságom egy ülést bonyolított le, szeptemberi ülésén, szeptember hónap során, és itt egy jelentést készített el, melyben a szlovén bankrendszert érintő felelősségi köröket tisztázza a pénzmosás területén. A Nova Ljubljanska banka egy brit állampolgár számára, akinek iráni háttere van, két éven keresztül lehetővé tettem, hogy Iránba, Oroszországba és más harmadik államokba utaljon a szlovén bankszámláján keresztül pénzt. Az ezen országokból utaltak a szlovén bankba, Novel Jublanska bankba ezen angol állampolgár számára pénzt, és innen pedig számos országba bejegyzett bankszámlára utalta tovább ezt a pénzt, ezeket a pénzeket. Nos, hát a koordinátorok körében úgy döntöttünk, hogy az Azerbajdzsán és egyszerre szlovén ügyből ügyben november 3-án meghallgatást tartunk, és azt szeretném kérni, hogy eh, erre a meghallgatásra juttassa számunkra az idevágó dokumentumokat, és a titkárság vizsgálata után ezt a meghallgatást végezetül november 22-e délelőtre próbáljuk beiktatni, meg kell vizsgálni még, hogy a terem és a tolmácsok rendelkezésre állnak-e, de még egyszer mondom, egy nyilvános meghallgatásban szeretnék az azerbajdzsán és a szlovéniai ügyet megvitatni. Erről a koordinátorok döntöttek ma, és önnek nagyon hálás volnék, kedves kollega, hogyha dokumentumait nem csak a titkárságnak és az elnökségnek, hanem a koordinátornak, koordinátoroknak és az előadónak is el tudná juttatni. Rendben van ez így? Köszönöm. Ezzel az önigényét, hogy nyilvánossá tegyük és nyilvánosan vitassuk meg ezt a kérdést, kielégítjük. Köszönöm szépen! A következő ülések időpontja, ahogyan ezt bevezetőmben mondtam, hogyha minden jól megy, és semmilyen komolyabb felvetéssel keddig nem élnek, szerda délután 15 és 17.30 között a, szavazunk a módosítókról és a kompromisszumokról, és ezzel a jelentés bemutatására vonatkozó munkánkat befejeznénk. A jelentés és a módosi és a mellékletek a frakciók kezébe kerülnek, majd aztán végezetül még 22-én egy záró koordinátori élést tartunk, utána pedig a frakciók még további politikai ajánlásokat is megfogalmazhatnak, ahogyan ezt ma a koordinátorok ülésén is elhatároztuk. A záró ülést a, a zársz, végszavazást pedig a plenárison decemberben folytatják le. Köszönöm mindenkinek a munkát, köszönöm a titkárságnak a munkát, a titkárság, és illetve Korva úr, aki még nagy munkát kell, hogy végezzen a szavazódistával, szóval egy titkárság nagy munkát végzett, de nagy munkát kell még, hogy végezzen. Köszönöm mindenkinek a munkát, köszönöm a tolmácsoknak a munkájukat, és ezzel hivatalosan lezárom az ügyést, a tolmácsok az egész világon ülő hallgatóságoktól is búcsúznak.